hatóságokkal, és vannak is már dolgok, amelyeket közösen hajtottunk végre, de nagyon sok kérdésben inkább csak tárgyaltunk, de nem tettünk még sokat. Ez legtöbbször gazdasági kérdésekben van így. Kína egy politikai, külpolitikai, katonai szuperhatalom, és a technológiában is élen jár. Az üzleti életben is vezető szerepet tölt be, és ezért van az, hogy nem szabad Kínát fejlődő országnak tekinteni. Természetesen sok szempontból fejlődő országnak számítanak, de figyelembe véve a hatalmukat, amelyet birtokolnak a világgazdaságban, minden okunk megvan arra, hogy kölcsönösséget várjunk el. Tehát az Európai Unió ezt várja a kínai féltől. Stratégiai partnerség a kölcsönösség alapján. Ez különösen a piaci hozzáférési politikák esetében van így. Az Európai Tanács arra is kérte a bizottságot, hogy konkrét javaslattal álljon elő a Kínával való gazdasági-üzleti kapcsolatok javítására. És ez van most a munkánk középpontjában. Például az állami támogatásra vonatkozó szabályokat dolgozunk ki a harmadik országbeli felvásárlásokra. Ahogy ezt mindenki tudja, az unión belüli felvásárlásokra vonatkoznak állami támogatási szabályok, de harmadik országokra ezek nem érvényesek, és ezt problémásnak találjuk. Gondoskodni akarunk arról, hogy egyenlő feltételek mellett lehet versenyezni. A verseny lehet kemény, de ne legyen tisztességtelen. És gondoskodni kell arról is, hogy az egységes piacunk nyitott legyen mindenki számára, ugyanakkor méltányos is legyen. Nem engedhetjük meg, hogy tisztességtelen verseny bontakozzon ki Európában. És ahogy Tusk elnök úr is mondta korábban, arra számítunk, hogy a beruházási megállapodás tárgyalásait 2020-ra fejezzük be. Ez rendkívül fontos, ez segíteni fog a kínai és európai beruházások felvirágoztatásában is. Azt várjuk Kínától, hogy a földrajzi jelzőkre vonatkozó megállapodást fogadja el. Erről már tárgyaltunk, de még nem sikerült tető aláhozni a megállapodást. Tisztelt képviselők, ahogy mondtam, stratégiai partnerek vagyunk, nagyon szorosan együttműködünk számos szakpolitikai területen, de különösen a gazdasági együttműködésben van még szükség fejlődésre annak érdekében, hogy az egyenlő versenyfeltételeket meg tudjuk valósítani, illetve hogy az európai vállalatok is megtessék az Kínában, amit a kínaiak Európában. I agree. In the conclusion, Egyet Egyetértek, és most az Európai Tanács elnöke Donátus következik. Thank you, Mr. President Köszönöm, elnök úr. Két megjegyzés. Ez eh, egy tisztázás, eh, Mária. Nem ez volt az utolsó európai tanács a, a választás előtt. Eh, nyilván a Brexit miatt még találkoznunk kell áprilisban. És nagyszebenben pedig lesz május 9-én egy találkozó, ahol a hosszú távú EU stratégiáról beszélünk. Az egy informális találkozó lesz, de mégis egy EU csúcs, amelynek témája rendkívül fontos. Farázs úrhoz fordulva, Farázs úr ön elszántan érvelte a második népszavazás ellen. A valóság azonban az, hogy a 2016-os már a második népszavazás volt. Ugyanis az első az 1975-ben volt. Akkor a nagy többsége a briteknek úgy döntött, hogy az Egyesült Királyság helye az európai gazdasági közösségen belül van. Ön úgy gondolta három évvel ezelőtt, hogy lehet népszavazást tartani arról, hogy felülírjuk az elsőt. Ugyanez az érv most is használható. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Ezzel lezárom a vitát. Euh, Kedves kollégák, folytatjuk a vitát. A napirenden szerepel a mobilitási csomag, külön az, hogy jelentése végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó járművezető kiküldetésére vonatkozó szabályok, aztán Wim van den Kamp, napi és heti vezetési idő, minimum születek és pihenőidők, valamint a menetérő készülékkel történő hely meghatározás című jelentése és Ertug jelentés alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez címmel. Kilonen asszony kap szót. arvoisa puhemies hyvät kollegat tisztelt elnök asszony tisztelt kollégák nagyon hosszú történet ez most valóban ki kell állnunk gondolataink mellett már ami ezt a mobilitási csomagot illeti. Itt ugyanis szociális kérdésekről van szó, versenyjog kérdéseiről és a munkaerőpiaci kérdésekről. Nagyon nehéz utat választottunk, kompromisszumokat alakítottunk ki, egyeseknek az a véleményük, hogy e kompromisszumok nem elég jók, túl szabályozó jellegűek, mások szerint túl keveset szabályoznak, és több szabályra lenne még szükség. Ritka, hogy olyan kompromisszum jönne létre, amelynek csak nyertesei vannak. Mi azonban most olyan személyek vagyunk, akik azt a feladatot kapták, hogy új szabályokat alkossanak. Igazságos játékszabályokra van szükség ezen piacokon. És igazságosabb vállalatokra is ezen igazságosabbá vált piacokon. Nagyon érdekes volt ez a vita. Elhangzott, hogy nincs kompromisszum, és emiatt nem tudunk szavazni. úgy tűnik, hogy ez a kompromisszum túlságosan nehéz volt, és sokan nem tudják elfogadni, hogy új szabályokra van szükség, és a tehergépjárművezetőket már nem lehet kihasználni, valamint, hogy nem létezhetnek a jövőben postafiú cégek ezeken a piacokon. Az álláspontunk az volt, hogy ne legyenek úgynevezett nomád kamionsofőrök, a tehergépjárművezetőknek mindig vissza kell tudniuk érni a családjukhoz időről időre, és a kompromisszum ezt tartalmazza. A kamionsofőröknek joguk van pihenőidőre, amelyet családjuk körében töltenek el, és ezt a vállalatokkal is egyeztettük. Az az elvis érvényes, hogy ugyanazon munkáért ugyanazon bért kell fizetni. Sajnálatos módon jelenleg még nem ez a helyzet, de mindez nem tűnik elégségesnek, sokan ezen irányelvet egyfajta modellként akarják használni amelynek keretében a kiküldetés az első naptól hatályba lép. Talán vannak olyan szociális kérdések, amelyek megalapozottak, azonban közös szabályokra van szükség. A kamionsofőrök nem közlekedhetnek üres kamionnal vagy félig üres kamionnal Európa útjain, ami a postafiók cégeket illeti. Ugyanezen szabályok vonatkoznak a kavatásra is, illetve a határokon átnyúló szállítás területére. Valóban kötelező szabályokra van szükség, és ez nagyon fontos. Az intelligens menetíró készülékek ügyét is kiemelték ebben az összefüggésben és ez az ellenőrzéseket is megkönnyítené. Van tehát kompromisszumunk, sokan nem akarnak erről szavazni, nekünk azonban most döntést kell hoznunk. Valóban szociális igazságos játékszabályokra van szükség, hogy a fuvarozó cégek elfogadhassák-e szabályokat. Elnök Van de Kampur következik négy percben. In aansluiting op mevrouw Kilonen Köszönöm szépen. Annak alapján, amit különen asszony mondott, megerősíthetem, hogy a mobilitási csomag első része egy integrált csomag, amely a kiküldetést, a vezetési és pihenőidőket, illetve a kabotást foglalja magában. És láthattuk, hogy az elmúlt napokban, hetekben ez egy nagyon kényes téma politikai szempontból, mert az Európai Unió egységes piacának a középpontjába került. Itt arról van szó, hogy a vezetők munkafeltételeit javítani szeretnénk, és itt nem is annyira a mindennapi munkáról és pihenésről van szó, ez egy másik anyagba került, tehát most konkrétan nem is ezzel foglalkozunk. Itt inkább az éjszakai és hétvégi pihenőidőkről van szó. És a legfontosabb kérdés itt az, hogy pontosan hol tölti ez a vezető a idejét. Ahogy számos európai úton láthattuk, a kamionok illegális helyeken parkolnak, nincsenek tisztálkodási lehetőségek, semmilyen infrastruktúra, és ezt szeretnénk ezzel a szabályozással most megoldani. És ebben a tekintetben bizonyos szinten a luxemburgi Európai Bíróság akadályoz és segít is minket. Kimondták, hogy a fülkében nem tölthetik a pihenő idejüket a vezetők. Ezt most próbáljuk megtiltani, de úgy, hogy egy nagylelkű átmeneti időszakot biztosítunk. Ennek az anyagnak egy másik fontos része az, amikor a vezető hazatér. Mi nem szeretnénk nomád sofőröket látni, akik több mint négy hetet otthonról távol töltenek egyszerre. Haza kell, hogy tudjanak menni, és a munkaadójuknak ezt biztosítania kell. És négy hét a leghosszabb idő, amelyet az úton tölthetnek. Ami pedig a rövid hétvégi pihenőt illeti, ezt megfelelően felszerelt parkolóhelyeken kell, hogy töltsék. Ennek az ügynek egy másik része a buszvezetők munkája, és ahogy ezt ön is tudja, elnök asszony, az utasok nem konténerek, tehát a buszvezetők esetében több rugalmasságot biztosítunk. Tehát nem 16 órát szeretnénk, ahogy azt a szocialisták és demokraták állítják, hanem egy kisebb mozgásteret nyújtunk a 12 napos szabály esetében. Elnök asszony, ennek és a másik két dokumentumnak is fontos része a végrehajtás. Különen asszony már említette ezt, és mi mindent megteszünk, hogy január 1-én, tehát 2024. január 1-én a második generációs intelligens menetíró készülékek elkezdhessenek működni. Ami a postafiók cégeket illeti, ezekkel is kezdenünk kell valamit, a költségektől függetlenül. Elnök asszony, végül néhány szót mondanék a kabotásról és a kiküldetésről. Gondoskodnunk kell arról, hogy ez a két szigorú szabályozás eh, ne akadályozza meg eh, az egységes piac eh, rugalmas működését. Jelenleg sofőrhiány van, körülbelül 5000 álláshely van betöltetlenül. És úgy gondoljuk, hogy ezt meg tudjuk oldani jó munkafeltételek és némi rugalmasság alkalmazásával. Köszönjük, Ertugor következik négy percben. Nagyon köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák! Először is ahhoz kapcsolódnék, amit a két előttem szóló elmondott, mégpedig azon tényhez, hogy az európai autópályákon időközben már olyan helyzet alakult ki, amely nagyrészt nem elviselhető az adott országok, régiók számára, amelyek infrastruktúrálisan nem tudnak megküzdeni ezzel a helyzettel, de azoknak sem elviselhető, akiknek naponta így kell végezniük a munkájukat távol, hazájuktól, családjuktól. És az az is hozzájárul, amit felvetődött, mert szerint ez a szakma mert nem annyira jövedelmező, nem annyira vonzó. Nem csak a pénzről van szó, ha megnézzük az átlagos bevételt a déli kelet-európai vezetők esetében, ez az átlag fölött van. Ennek ellenére ott is kamionsofőr hiány van, tehát az ok itt nem csupán a pénz, hanem ez ahhoz kapcsolódik, hogy a munkafeltételek rosszak, hogyha valaki három hónapig van úton, és egy hónapig lehet otthon, és aztán majdnem három hónapig megint úton kell, hogy legyen, akkor nincs már az embereknek kedvük ehhez a foglalkozáshoz. Ezért helyes, hogy az Európai Bizottság bevezette, illetve megalkotta ezt az első mobilitási csomagot. És ahogyan a jelentéstevő kollégák helyesen említették, itt arról van szó, hogy olyanná alakítsuk ezt az ágazatot Európában, hogy először is megtartsuk, fenntartsuk a belső piacot, a hozzáférést ehhez, ugyanakkor azok, akik csupán a szociális dömpingre építették az üzleti modelljüket, nos, nekik ki kell venni a lábuk alól a talajt. Most az a helyzet, hogy tavaly júliusban szavaztunk a parlamentben, és mindhárom dosszi elutasításra került. Azóta már majdnem egy év telt el, kedves kollégák, foglalkoztunk ezen témákkal frakciókon átnyúló módon, és kompromisszumokat nyújtottunk be. Ezek kompromisszumok, döntések, amelyek nem szolgálnak mindenki megelégedésére, de hát erről szól a kompromisszum. Ezért december 3-a után, amikor a tanács kidolgozta az általános megközelítését többségi döntéssel, akkor még egyszer volt lehetőség arra, hogy ezen alapra helyezkedjünk és megoldásokat alkossunk. Ezeket benyújtottuk. Itt vannak ezek az eljárási szabályzati trükkök, elnézést, most ezzel megpróbálják ezeket aláásni, de tény az, hogy ez a jogszabály ez szükséges. Több százezer kamionsofőr vár erre vállalatok, amelyek tisztességesen bánnak a munkavállalóikkal, akik komoly vállalkozók, ők is várnak ezekre a jogszabályokra. Mi történne, hogyha ezen jogszabályok nem jönnének létre? akkor ez a vadnyugati állapot a sok szürke zónával továbbra is fennmaradna az utakon egyes tagállamok egyoldalúan alakítanak majd ki intézkedéseket, és ez megint csak kihívja az Európai Bizottságot. Ezért még egyszer felszólítok mindenkit arra, hogy támogassák ezeket a kompromisszumokat. Ami a piachoz való hozzáférést és kabotást érintő dossziémat illeti, a Jelenlegi jogszabályokban vannak gyengeségek, ugye ez a hét nap alatt három művelet engedélyezése, megpróbáltuk ezeket új alapra helyezni, mert ez egyszerűen nem volt végrehajtható a biztonsági hatóságokkal mindezt ellenőrizni. Megoldást találtunk, amelyet a kelet-európai államok is támogatnak. Összességében ez tehát egy jó megközelítés, és szerintem erős sikeres döntést kellene hozni. Köszönöm, elnök. Köszönöm. A Foglalkoztatásügyi Szociálisügyi Szakbizottság nevében Bach úr egy percben kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a foglalkoztatásügyi szakbizottságban ülő kollégáknak a jó együttműködést és a tisztességes jelentés benyújtását. Sajnos túlszulejtettek minket, a jelentésünket, és az egész csomag le szavazásra buzdítanak. Itt nem a tartalmakról van szó, Különen, Ertug, Wim, Vandenkamp jelentéstevők eleget tettek. Egy felelőtlen helyzet állt most itt elő. Akarjuk ezt? Akarjuk-e, hogy meghalljon ez a csomag? Ez felelőtlen, és ezek a körülmények amelyekről szó esett, hogy tartósan a parkolókban az autópályák a milyen állapotok uralkodnak, hát ez felelőtlen, és az is, hogy a komolytalan, a tisztességtelen vállalatok mindig ki búvókat találnak, kiátszák a jogszabályokat, tisztességtelen versenyt folytatnak. Aztán a kamionsofőrök esetében is véget kell vetni ezen áldatlan állapotnak. Remélhetőleg jövő héten vállalni tudjuk a felelősségünket, és helyre tudjuk állítani a rendet az autópályákon, és a munkavállalók végre emberhez méltó körülmények között dolgozhatnak. De... Labajova asszony következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Számomra nagy csalódás ez a mai nap. Egy nagy lehetőséget szalasztottunk el arra, hogy az európai gazdaság számára nagyon fontos döntést fogadjunk el. Elszalasztottuk azt, hogy felelős politikusként léphessünk fel. Ma különös szabályokat kellett volna elfogadnunk, és ez a magas fokú mobilitás miatt lényeges lett volna. Szükségünk van ezekre a szabályokra, hogy megvédjük a vezetőket és a fuvarozó cégeket is a bizonytalanság ellen. Nem akarjuk, hogy minden egyes tagállam saját szabályokat és végrehajtási szabályokat alkosson, elvesztegettük ezt a lehetőséget, kedves kollégák, és ahelyett, hogy szembenéznénk ezzel a helyzettel, most hátralépünk egyet. Mintha elfelejtettük volna, hogy a belső piac a fuvarozásra épül, az árukat el kell szállítani, át kell lépniük ezeknek az áruknak a határon, és a szabályokat megfelelően be kell tartani. Tehát, kedves kollégák, emelkedjünk felül a politikán, és kössünk kompromisszumot, jövő héten kapunk egy újabb esélyt, ez a mi felelősségünk, ezért választottak meg minket, ezért vagyunk itt, ez a mi feladatunk. Köszönöm. Vella úr a bizottság nevében. Elnézést, Vella úr, mondja az elnök asszony. Egy kékkártyás kérdés érkezik. Dlabajova elfogadja ezt, akkor parancsoljon. Kramer úr. Heute kritisiert haben. Wir haben am Montag Hétfőn 1600 módosítót kaptunk, két óra volt erre reagálni, és a határidő már lejárt az új módosítókra. Én 15 éves munkám alatt ilyen eljárást nem tapasztaltam, ez demokrácia ellenes. Mi azzal a gond, hogyha jövő héten szavazunk? Igen, össze akarunk külni, kompromisszumokat akarunk találni, de a többi árnyék jelentéstevőt egyáltalán nem kapcsolták be, ezért helyes, hogy ma erről nem döntünk, én nem szeretnék két óra alatt 1600 módosítót átolvasni, és ezekről itt szavazni. Ez demokrácia ellenes, és nem mértő egy parlamenthez. Labajva asszony. Kedves kollégám, én lennék az első, aki egyszerű és egyértelmű szavazást szeretne. De most felelősségünk van a sofőrök és a fuvarozó cégek iránt ők most jogbizonytalanságba kerülnek, és ezzel szembe kell néznünk, akár akarjuk, akár nem. Még ha egész éjszaka itt is kéne maradnunk és előkészülnünk a szavazásra, ez a felelősségünk, ezért vagyunk itt. Vella úr, most már tényleg ön következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt előadók. Bulc biztos asszony szeretne elnézést kérni azért, hogy nem tudott ma eljönni. Természetesen a mobilitási csomag politikai prioritás a bizottság számára. És Buc asszony számára különösen. Ugyanakkor ma az informális fuvarozási tanácsülésen kell részt vennie Bukarestben. 2017 májusában, amikor a bizottság elfogadta a mobilitási csomag első részét, akkor először a közúti fuvarozásban szerette volna a sofőrök helyzetét javítani, másodszor pedig tisztességes versenyt akart volna teremteni, és a belső piac szétaprózódását kívánta volna megelőzni. Harmadrészt pedig csökkenteni szerettük volna a szereplőkre rót terheket, és hatékonyabb célzott ellenőrzéseket szeretünk volna bevezetni a digitalizáció révén. Azóta hosszú utat jártunk be, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az erőfeszítésükért, különösen az előadóknak, különen asszonynak, Fandekamp úrnak és Ertug úrnak, akik komoly mozgatórugói voltak ennek a folyamatnak. Kezdettől fogva tudtuk, hogy ez maraton lesz, nem pedig sprint. Nagyon nagyok a tétek ezeknél a javaslatoknál, ezért volt elkerülhetetlen, hogy hosszú ideig dolgozzunk ezeken a javaslatokon. Az általános megközelítést a tanács tavaly december 3-án érte el, és az előadók és árnyékelőadók munkájával ebben a házban most már közel vagyunk egy jó kompromisszumhoz a közúti fuvarozással kapcsolatban. A közúti ágazatban áttörésre van szükség a fuvarozóknak és a sofőröknek is szilárd kereteket kell biztosítani a következő évekre. Ez az ágazat nem várhat tovább. A parlamentben kialkodott gyors megegyezés megmutatná, hogy a parlament készen áll a változásra, és olyan fontos kérdésekben kell döntést hozni, mint a postafiók cégek elleni fellépés, a fokozott együttműködés a nemzeti hatóságok között, a digitális eszközök jobb használata, például a menetírókészülékek, az elektronikus szállítási dokumentumok és nyilatkozatok, és a könnyű haszongépjárművek esetében az arányos szabályalkalmazás. Az Európai Parlament a legutóbbi vitáit a fő fennmaradó kérdésekre koncentrálhatta. Itt értem a kabotás szabályokat, és végül, de nem utolsó sorban a kiküldetése vonatkozó különös szabályokat. A mi véleményünk szerint a kompromisszumos javaslatok, amelyeket benyújtottak, kiegyensúlyozottak, és elérik az Európai Bizottság általános célkitűzését, jobb végrehajtás, jobb munkakörülmények, kevesebb administratív teher a közúti fuvarozó cégeken, és a digitalizáció előnyeinek kihasználása. Jelen pillanatban az Európai Bizottság egy általános fenntartással él, de továbbra is támogatja a párbeszédet annak érdekében, hogy eredményre jussunk, jussanak ezen a e, fontos témákban. Minden olyan módosító javaslatot támogatni tudunk, amelyek e, a e, közlekedési szolgálatot, szolgáltatásokat javítják, csökkentik az adminisztratív terheket és javítják a munkakörülményeket. Most néhány dolgot hadd mondjak konkrétan a jelentésekkel kapcsolatban. A kiküldött munkavállalókkal kezdem amikor az általános kiküldetési irányelvet felülvizsgáltuk, úgy gondoltuk, hogy a közúti fuvarozásra külön szabályokat fogadunk el. Tehát ez a split modell, ez a megosztott modell, ez egy kiváló egyensúlyt teremt az sofőrök szociális jogainak védelme és a fuvarozó szolgáltatások szabadságának, határon átnyúló szolgáltatások nyújtásának szabadságának védelmét védelme között. Ezt az általános megközelítést elfogadta a tanács, és támogatjuk a közúti ágazatra az egyszerű szabályok elfogadását, és amelyeket könnyű használni és ellenőrizni a digitális eszközökkel. Azt gondoljuk, hogy Kilonen eh, asszony által készített jelentés ezt a célkitűzést eh, követi. Ami pedig a vezető és pihenő időkre vonatkozó szabályokat illeti, ez egy érzékeny kérdés, mert azonnali közvetlen hatása van a közlekedési biztonságra. A bizottság eh, véleménye szerint vagy oda-haza a családdal kell eltölteni a normális heti pihenőidőt, vagy kényelmes körülmények között, nem pedig a kabinban. Ezzel egy időben megfelelő, biztonságos pihenő helyeket kell biztosítani a sofőröknek, ezen létesítmények rendelkezésre bocsátása elengedhetetlen. Az Európai Bizottság támogatja a biztonságos parkoló területek kialakítását. Ehhez pénzügyi támogatást is nyújt az Európai Költségvetésből. Biztosíthatom önöket, önöket arról, hogy a bizottság megerősíti az ez, ez irányú fáradozásait a következő Connecting Europe Facility alatt is, ami a személyszállítást illeti, az elmúlt hetekben egyértelmű volt az üzenet. Bizonyos vezetési, illetve pihenő idők nem igazodnak a buszvezetők munkájához, munkakörülményeihez, körülményeihez. Ezt az üzenetet meghallgattuk, és komolyan vesszük. A célkitűzésünk továbbra is ugyanaz, javítsuk a munkakörülményeket a sofőrök számára, és javítsuk a közúti biztonságot. Aztán a szakmához és a piachoz való hozzáférés szabályai kabotással kapcsolatban örülök annak, hogy a korlátlan számú tevékenység vagy kabotás szolgáltatás biztosítását támogatja a jelentéstevő egy bizonyos adott terület, adott időkeretben. A kabotás, a visszatérés, az üres visszatérés, a kihasználtság nagyon nagy vitákat vetett fel. Az, hogy visszatérjenek a tagállamba, a székhely szerinti tagállamba a kamionok, ezt értékelni kell az értékelési szabályozás szabályoknak megfelelően, illetve az rendszeres hazatérés szabályainak tiszteletben tartását is e- közben figyelembe kell venni. Tisztelt eh, elnök asszony, tisztelt jelentéstevők, tisztelt képviselők, várom a vitát. Kérem, eh, vegyék figyelembe, hogy a eh, csomaghoz, mobilitási csomaghoz hogyan kapcsolódnak ezek a különböző konkrét területek. Szeretnénk javítani az ágazat körülményeit a munkavállalók számára az európai gazdaság érdekében. Ez a szavazás elengedhetetlen és nagyon fontos szerepet játszik a munkánkban. Köszönöm szépen. Lopá Fontányi képviselő következik a, a foglalkoztatási bizottság. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy sajnálatosnak tartom, hogy nem sikerült megállapodásra jutnunk több hónapos munk után sem. Ezért szeretném most elmondani, hogy figyelembe kell venni a közlekedési ágazatban az EU-n belüli különbségeket, ami a távolságot, az időt illeti. Nem szabad, hogy úgy tekintsünk erre a csomagra, mint egyfajta konfrontáció a tagállamok között. Egyértelmű, hogy nagyon fontos megvédeni a munkavállalókat, garantálni a biztonságukat, ez mindenki célja, és ezzel kapcsolatban szeretnénk előrelépni, de nem lehet általánosítani a kérdéseket, nem lehet illegális gyakorlatokat használni, arra hivatkozván, hogy a protekcionizmust védjük. Nem lehet lemondanunk a személyek, az áruk és a letelepedés szabadságáról, vagy a szolgáltatás szabadságáról, ezek alapvető elemei a belső piacnak és az Európai Unió integrációjának. Ha a célunk az egységesebb Európa a szociális, területi és regionális szempontból, akkor nem szabad visszalépni, nem szabad akadályokat állítani a belső piac elé, amelyet nagyon nehezen lehetett kialakítani. Ennek köszönöm szépen, Deli úr kap egy percet, másfél percet

Köszönöm szépen. Kérem, hogy mindenki tartsa be a hozzászólási idejét, mert nagyon sokan jelentkeztek. Ayala Sender asszony, szocialisták egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálom, hogy Bucs biztos úr nincs jelen a teremben. Úgy gondolom, hogy itt kellene lennie különben jelentéstevő asszonynak szeretnék köszönetet mondani, nagyon értelmesen lehetett vele egyeztetni, és a kollégák, akik részt vettek ebben a munkában, tudják, hogy a cél az, hogy az ellenőrzéseket szigorítsuk, intelligens tahográfot vezetnénk be 2022-re, de mindenképpen el kell kerülni, hogy diszkriminatív eredményeket, idegen gyűlölő hatásokat váltson ki ez a változtatás az ellenőrzések a gépjárművezetők érdekeit kell, hogy szolgálják. Fontos a veszélyek elkerülése érdekében, hogy ellenőrzésekre kerüljön sor, de nem szabad, hogy az út szélén kelljen egy sor okmányt bemutatni el kell kerülni azt is, hogy üresen térjenek vissza a járművek. Rugalmasnak kell lennünk. Köszönöm, Zile úr, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Tajáni elnök úrnak aki megmentette a döntésével tegnap este a parlament jó hírnevét, hiszen a tegnap estig fennálló helyzet alapján nem lehetett volna tisztességesen jogot alkotni. A tanács minősített többsége vagy bizottság többsége nélkül. Ugye kompromisszumra van a politikában mindig szükség. Úgy gondolom, hogy a parlamentben elvesztettük a lehetőségét már annak, hogy szakmai és felelős kompromisszumra juthassunk nem a jövő hétig, hanem a ciklus végéig sem fog ez létrejönni a mobilitási csomagról nem lehet így felelősen vitát folytatni. A frakciók annyira megosztottak, hogy még a legnagyobb létszámú frakciónak sincs álláspontja, és egyes frakciók tartózkodni kívánnak a szavazásnál. Hogyha jövő hónapban ugyanígy folytatjuk, és egy-két szavazattal átmegy ez, mint ahogy hétfőn történt, akkor eh, a ház másik fele fel fogja vetni, hogy eh, mit is jelent ez az állampolgárok, a polgárok számára, mm, nemzeti szempontok, az újraválasztás szempontjai alapján történne mindez, és ezt nem akarjuk. Köszönöm. Madame Bilbao, Bar- Bilbao Barandika asszony a szó egy percre az Álda nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony a közlekedés, a közl- közúti közlekedés nagyon fontos az európai gazdaságban. A fragmentációt meg kell szüntetni, ehhez ez a mobilitási csomag elengedhetetlen. A szociális dömping hozza létre a megosztottságot, a piachoz való hozzáférés, a munkáról piachoz való hozzáférés eleng- elengedhetetlen. A nemzeti szabályozások, a nemzeti fragmentáció vezetett ehhez a helyzethez. Az Európai Bizottság három javaslatot javasolt,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 javítani eh, szeretnék eh, a közlekedésben dolgozók munkakörülményeit, a közlekedés biztonságosabbá tenni, nagyobb eh, digitalizáció, kevesebb széndiokszid kibocsátás, jobb életminőség. A lehető legjobbat szeretnénk elérni, ezt kívánja a polgár is tőlünk, de a legjobb a jó ellensége. Ez a közlekedésben is így van. Azok tévednek, akik el akar, meg akarják akadályozni az európai megoldást választási taktikai okokból lehet, hogy nem ez a legjobb megoldás, de minden esetre jobb, mint a mai helyzet. Köszönöm szépen. Most két és fél percre a zöldek nevében Deli asszony az. Mes chers collègues! Tisztelt kollégák! Hónapok óta foglalkozunk azzal, hogy javítsunk a közlekedésben dolgozó munkavállalók helyzetén. Hónapok óta túszai ezen helyzetnek a munkavállalók bizonyos országok nevében fellépő politikusoknak. Néha rendkívül sokáig, nehéz körülmények között, a családjuk távollétében, parkolókban alván dolgoznak, mások pedig azt szeretnék, hogy továbbra is ez így folytatódjon, hogy a vezető főkében aludjanak. Az ágazat dömpingjével kiszolgál, kihasználják őket, és ennek hihetetlenül negatív következményei vannak a közlekedési ágazatra. Ez veszélyt jelent a sofőr számára, és veszélyt jelent az összes közlekedő számára. El kell utasítanunk azt, hogy a parlamentünk jóvá hagyja, hogy ezen ágazat munkavállalóit kihasználják, ezt az Európai Unió nevében tennék. Egyszerűen el kell utasítani azt, hogy így modern rabszolgaságot engedélyezzünk az útjainkon. Az egyenlő bánásmód, a méltányos munkakörülmények mindenki joga az Európai Unióban. Nem akarunk másodrendű munkavállalókat, ezért folytatjuk a csatát azért, hogy mindenkire érvényesek legyenek ezek a szabályok, nem csak azok számára, akik azt kiválogathatják maguknak. Nem lehet, hogy kimerüljenek a sofőrök az útjainkon, ezért így kell elkerülni a veszélyt a közutakon. Minden a heti pihenőidő tilalmát kell támogatnunk. Nem akarunk szociális dzsungelt, amelyel megnyílik az út mindenki számára. Ezért fogunk küzdeni, azért, hogy a kabotást továbbra is szabályozzuk. Tisztelt kollégáim! Az Európai Uniónak be kell tartania az ígéreteit, mindenki szociális Európát szeretne, akkor teremtsük ezt meg. Fontos, hogy mindenki felvállalja a felelősségét, fontos, hogy mindenki elvégezze a munkáját ne pedig a saját országai vagy országa érdekeit vegye figyelembe. Így tudjuk garantálni azt, hogy az érvényes szabályokat mindenki betartsa. Elnök asszony, köszönöm a figyelmet. Köszönöm. A GUA nevében González Penyez következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A sofőrökre vonatkozó munkakörülmények módosításáról van szó, és nem lehet ezt önmagára hagyni. Világosan ki kell mondani, hogyha a heti pihenőidőt az autón kívül kell, a kabinon kívül kell eltölteni, ez azt jelenti, hogy egy spanyol munkavállaló rosszabb fizetést kap, hogyha Spanyolországon kívül dolgozik. Micsoda zsarolás ez? Egy igazságos, tisztességes szabályozásra van szükség, amely lehetővé teszi, hogy megfelelő helyen töltsék el a pihenőidőt, és ne töltsenek két hétnél többet az származási helytől e, távol. Intelligens menetíró készülékekre van szükség, hogy ne kerüljön sor csalásra, és ezen kívül a szociális csalást e, is meg kell e, szüntetni, aminek az a lényege, hogy külföldön dolgoznak ezek a munkavállalók, és ott rosszabb fizetést kapnak. Ez a biztonság megsértések. Köszönöm szépen. Damato képviselő az EFTD részéről másfél. Köszönöm szépen, elnök asszony. Fontos és sürgős válaszokat kell most adnunk. Nagyon sokféle probléma vetődik fel. Rabszolgaságba hajtják a gépjárművezetőket Európában. A közlekedési eszközükön kell étkezniük, aludniuk, szinte sosem jutnak haza a szeretteikhez. A tisztességtelen versennyel is foglalkozni kell. Le kell küzdeni a delokalizációt és a különböző tisztességtelen adó kedvezményeket olyan tendenciákat élünk, amelyek a szociális normákat egyre lejjebb nyomják a mi felelősségünk ebben a ciklusban, ebben a parlamentben az, hogy ne bújjunk ki a döntéshozatal alól, és a jövő hétre az összes fuvarozó és gépjárművezető számára világos szabályokat fogalmazzunk meg. Mayer úr az ELNF részéről egy perc. Tessék parancsolni frau präsidentin! köszönöm szépen elnök asszony legyünk őszinték az kint átsorgó emberekhez túl rövid az idő ahhoz hogy itt üres szólamokban szólamokat ismételgessünk az egyes mobilitási csomagot ebben a periódusban nem fogjuk tudni elfogadni nem fogjuk tudni elfogadni ez szomorú szomorú sokak számára sofőrök számára európában mert hol állunk hogy néz ki a dolog elvileg gyakorlatilag nem nincs nagy változás ahhoz képest, ami egy éve volt. Mit érünk el? Pontosan ennek az ellentétét, mint amit el akartunk eh, érni. Eh, a munkakörülményeket akartuk javítani az osztrák tanácsi elnökség benyújtott egy javaslatot, egy általános irány, iránymutatást, mi lett ebből semmi. Miért? Nem lett belőle semmi? Azért egyrészt, azért, mert ez diametrálisan eh, szembe megy a eh, szocialisták és a eh, néppárt irányának, akik nem hajlandók mozogni. Másod, másodszorban pedig egy kaotikus zöld elnökség van a bizottságban, ami mm, nem is demokratikus, demokratikus módon nem hivatalos koordinátori üléseket tartott, anélkül, hogy minden, eh, minden eh, koordinátort meghívott volna. Látom, látom, Deli asszony, hogy jelentkezik, elfogadja Mayer úr Deli asszony kérdését? Igen, akkor tessék. Nem fogadom el ebben a parlamentben azt, hogy megkérdőjelezik a kompetenciámat a eh, közlekedési bizottság elnökeként. Nem fogom most visszaütni a labdát, de az ön frakciója nem hajlandó előrevinni az európai projektet. Én elnökként a bizottság, a közlekedési bizottságban mindent megtettem annak érdekében, hogy javítsam a munkakörülményeket, és az ön e, szemébe mondom, nem tudom, hogy kinek tartja magát, hogy megítélje, ítélkezzen az én elnöki kompetenciám fölön, mindenek előtt ezt, de az lényeg, hogy ezt nem fogadom el. Most Mayer úré a szó, hogy válaszoljon, Deli asszony, kénytelen most ezzel szemben szembenézni. Ő is nagyon jól tudja, hogy nem hivatalos koordinátori üléseket tartott, a, nélkül, hogy a úgy, hogy nem hívta meg az összes frakció koordinátorát. Ő megkérdezte, hogy én minek tartom magam, de ön kinek tartja magát. Hogy, hogy hajlandó ilyen üléseket tartani, ami nem demokratikus. Na most nem fogunk itt párbeszédet folytatni kék kártyák keretében, úgyhogy most megadom a szót Lukas Csemszka asszonynak másfél percet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elnököt és a politikai frakciókat kérem arra, hogy ne ne foglalkozzunk ezzel a csomaggal, ezen mandátum alatt több mint 1500 módosító javaslat van. Nem fogunk tudni kompromisszumra jutni, úgyhogy egyszerűen nem vagyunk készek arra, hogy ezt a csomagot világos, tisztességes, átlátható módon elfogadjuk, ami tiszteletben tartja a belső piacot, tisztességes versenyt biztosít, és nem fogjuk tudni, elérni azt sem, hogy a végrehajtás ne a politikai, ne az, az európai fogyasztók kárára történjen. Egyetértek Deli asszonynal, az európaiakat, a polgárokat, a fogyasztókat kell szem, szem előtt tartani. Ami itt folyik az Európai Parlament, ez, Parlamentben, ez, ez szégyenletes. Természetesen a szabálytalanságokkal szemben fel kell lépni, és az inkorrekt dolgokkal szemben fel kell lépni. De mi a helyzet a munka akadályozásával? Ez ezzel szemben nem kell fellépni. Aztán a hat a munkavállalók kiküldetése, az üres járatok esetében az szabályok meghozásával önök egyetértettek, de mi a helyzet a szállodában való pihenőidőkre időkkel, de nem állnak rendelkezésre ezek a szállodák, nem állnak rendelkezésre a pihenő létesítmények, a megfelelő öm, parkoló létesítmények. Most elveszik a hozzászóló öm, idejét. Madame Lukaszewska. Lukaszewska asszony, Retke úr kékkártyás kérdést szeretne feltenni, tessék. Köszönöm. Két konkrét kérdésem lenne a kolléganőhöz. Egyrészt, hogyha a belső piac szabadságáról ilyen szenvedélyesen beszél, most a belső piac szabadságán azt érti, hogy ebben nem érvényesek a szociális szabályok, másrészt pedig hamarosan választások lesznek. Most meddig beszéljünk egy ilyen törvényhozásról, amíg ez végre döntésre érett? és mi más vezetne bennünket, mint a munkakörülmények jav, javítása. Én beszéltem lengyel és román sofőrökkel, német parkolókból, tényleg rettenetes körülmények között dolgoznak. Válasz. én nekem az az érzésem, hogy egyszerűen nincs, nem lesz megfelelő kompromisszum e, ebben a e, mandátum, ezen mandátum alatt, a törvényhozási ciklus alatt nem fogjuk tudni ezt elfogadni, a, ami a kabotást illeti ha máshol szállítanak, mint a származási ország, akkor ez nem más, mint kiküldetés. Hogyha az emberek messze vannak a családjuktól, az megint csak a sofőrt érinti e, Miért nem lehet, miért nem lehet ezt jobban korlátozni? A tranzit az miért nem kiküldetés, ez miért nem számít annak? Egy autó, amely több országon keresztül ö, ö, szállít, egyszerűen csak a, a versenyt akarják megfojtani. Köszönöm, de mondta képviselő egy Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném megjegyezni, hogy a csomagnak meg kellene változtatni a nevét, nem mobilitási, hanem immobilitási csomagnak kellene nevezni, hiszen látható, hogy egymásnak dobálják a labdát a, parlament, a bizottság, a szakbizottság, pedig jó munkát végeztek a kabotás, a kiküldetés, a pihenőidő terén a mm, határon túlnyúló kabotás esetében az illúziókkal le kell számolnunk. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy valós előrelépés történt, és az intelligens tahográf tényleg lehetővé teszi majd a szabályok betartatását a ciklus végéig szavazni kellene azonban ahhoz, hogy azt mutassuk a polgároknak, hogy jó munkát végeztünk. Most másfél percben Zlotowski úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miről is beszélünk itt? a gépjárművezetők munkafeltételeiről, pihenőidejéről, tahográfokról, és még Isten tudja mi másról. De minnyáján tudjuk, hogy egyáltalán nem ezekről a témákról van itt szó. Egy mi, miért tiltakoznak a kamionsofőrök a parlament bejáratánál ma? Igazából ez a szabályozás nem az ő helyzetüket hivatott javítani, egy egyszerűen Európa perifériáján Kelet-Európában és Dél-Európában elhelyezkedő országokról van szó, az ő érdekeikről, nem a vezetési munkakörülményekről, a pihenőidőről. A közös európai belső piac felosztása történik. A 2004-ben az EU-hoz csatlakozott országok elfogadták, hogy belső piacon kell működniük. Fejlesztették a fuvarozási piacukat, szektorukat, és most ki akarnak szakadni a közös piacból. Milyen kompromisszum az, amihez 1600 módosítóról kell szavazni a plenárison? Igazából nincs semmilyen kompromisszum ebben, ezért ennek a parlamentnek nem kellene erről szavaznia, halasszuk el a következő ciklusra. Zotowski úr, Ertug úr kékkártyás kérdést szeretne feltenni önnek, elfogadja. Igen, 30 másodperc. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, csak az lenne a kérdésem, hogyha úgy tűnik ez a vita, mint hogyha azok, akik most megszólaltak, nem is lettek volna itt az elmúlt hónapokban. Hát önök, Lukasevszka asszony és önök is ott voltak, ők voltak az, önök voltak az én árnyék jelentéstevőim, Talicska órral, Kilenen asszonyan együtt beszéltük be ez, meg ezeket a kompromisszumokat. Hát önök ott voltak, most akkor mi ez a fel, felkelés? Most, akkor ott voltak, és most meg hirtelen ellene vannak. Ez a valóság, Szlatovszki úr. Sanovni, Szanowny panie pośle, nie spotykamy się dzisiaj... Kedves képviselőtársam, nem először találkozunk ma. Valóban támogattam a kompromisszumokat. Ezeket a kompromisszumokat azonban az Európai Parlament többsége tavaly elutasította. Ma már nem, nincs szó semmilyen kompromisszumról. Ma vitáról számolhatunk be, kedves képviselőtársam vitáról, és ennek a piacnak a felosztásáról, megosztottságáról, a közös piac projektjéről. Köszönöm szépen. Sajnálatosnak tartom a parlament döntését, hiszen ennek az lesz a következménye, hogy a jövő héten ugyanennyi módosítót fognak benyújtani. Az eljárás ezt teszi lehetővé. Másodszorban sajnálom azt, hogy az elnök nem vette az erőfeszítést, hogy reagáljon egy közös levélre. Ertuk Jönen és képviselők és magam részéről és néppárti delegációk részéről, amely konkrét forgatókönyvet és kompromisszumokat javasolt. Igen, sok a módosító, de ez szándékosan van így. Mondjuk ki őszintén. Ezeket szándékosan nyújtották be azért, hogy tovább bonyolítsák az eljárásokat. Erről van itt szó. Sokan itt ma megerősítették ezt, mert azt mondták, hogy el akarják halasztani. Nem. Voltak kompromisszumaink, és a jövő heti döntés arról szól majd, hogy a belső piacot megszavazzuk-e, akkor is, hogyha az nem tökéletes, és javasolunk valamit, amely működőképes, amelyen meg lehet bizonyos problémákat oldani, és a szociális jogokat tudjuk garantálni, vagy pedig egyoldali döntéseket hozzunk, amelyel tovább tagozódik és felforgácsolódik a belső piac. Ez az önök felelőssége. Elnök, köszönöm. Láttam a kékkártyás kérdéseket, de már nagyon nagy késésben vagyunk, úgyhogy most Taylor úr kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt az idő, hogy visszatérjünk az Európai Unió alapjogi kartájához, amely kimondja, hogy minden munkavállaló joga olyan munkakörülmények között dolgozni, amely tiszteletben tartja az egészségét, a biztonságát és méltóságát. Tudjuk azt, hogy a hosszú távú, határon átnyúló szakmai sofőrök körülményei döntően egészségtelenek, nem biztonságosak és nem méltányosak. Nagyon sok szociális joghoz nem férnek hozzá, azért, mert nem tiszta körülmények között alkalmazzák őket a postafiók cégek. Nagyon sok sofőrnek a vezetőfőkében kell maradnia, az alapvető higiéniai feltételekhez, mosdókhoz és zuhanyzókhoz sem férnek hozzá. Itt jogokról is szó van, de a közút biztonságáról is szó van. Ha megnézzük a statisztikákat, azt látjuk, hogy a sofőrök fáradtsági szintje nagymértékben hozzájárul a balesetek okozásához. Nagyon sok esetben. Tudnunk kell, hogy a mi frakciónk célja az az, hogy az abszolút minimum az legyen, hogy két hét legyen a referencióidőszak, és ne bátorítsuk azt, hogy a nomád ö, közlekedést tovább terjedjen. Fontos, hogy szállodában szállhassanak a sofőrök. Azt hallottuk, hogy itt több száz, több ezer módosítót nyújtanak be. Ezzel nem lehet kibújni a felelősségünk alól, tisztelt kollégák. Hiszen valójában csak fenntartjuk ezt a rendszert. Elnök, köszönöm. Még egyszer elmondom, hogy kékkártyát már nem tudok elfogadni, mert nagyon komoly késésben vagyunk ma reggel óta. Nagyon hosszú még a hozzászólók listája. Karik képviselő egy percben. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Össze Fülöp-szigeti, Fülöp-szigeteki sofőrökkel találkoztam, ők Lengyelországon keresztül az EU-ba jöttek, munkaengedélyt kaptak, és Európában végeztek munkát óránként két euróért. Közben látták, hogy a kollégáik sokkal jobb fizetést kapnak. Tehát valóban a kollégáik meg tudtak élni a fizetésükből, és aztán csodálkoztak ezek a sofőrök, hogy őket miért, miért használták ki, miért ilyen rossz rossz a, rosszak a munkakörülményeik. Hulla fáradtan vezettek Európa utain 16 órán keresztül, nem váltották le őket, és folyamatosan figyelte őket a főnökük. Ez a belső piac árnyoldala, és ez a mi felelősségünk is. A munkavállalókat akarjuk megvédeni, vagy a piacot akarjuk megvédeni. Én világosan fogalmazok, először a munkavállalókat állnatú képviselő. Ámoltű asszony, köszönöm szépen elnök asszony, a kabotázs, a pihenőidő és a kiküldetés újra szabályozása egy dolgot mutat csak, az Európai Unió csak annyira demokratikus, mint a szocialista kelet-európai országok voltak. Még egyszer újra kiderült, hogy az Európai Unió képtelen javítani ezeknek a hely, az embereknek a helyzetét a tagállamok gazdasági érdekei ellentmondanak egymásnak,